Szeretne még valaki ügyrendi kérdés föltenni? Kell ül parancsolja, tényleg csak ügyrendi kérdés legyen. Uh, thank you for your excellent, uh...